időszakban. Ezen kívül köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzászólt a vitához, és a bizottságnak is köszönet. A raportőri munkát, és remélem, hogy bölcs döntések születnek. A vitát berekeztem, és ezekre a bölcs döntésekre részben már holnap 12 óra 30 perckor a szavazás során sor kerülhet. A következő napirendi pontunk Kreisman úr jelentése, szellemi jogok vámhatósági érvényesítéséről. Az előadót illeti a szó négy percben. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar! Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! A szellemi tulajdonjog védelme alapvető jelentőségű az európai gazdaság számára. Egyre gyakoribb jogsértésekre kerül sor, a jogsértő árukkal való kereskedelem esetében ez fenyegeti a gazdaságot, illetve a munkahelyeket. A hamisított termékek nem csupán az ipart veszélyeztetik, hanem sős veszélyt jelenthetnek a fogyasztók biztonsága egészsége szempontjából. Ezt nagyon gyakran elfelejtjük ezen vita során. A VEM hatóságok az EU külső határain viszonylag kedvező helyzetben vannak a jogsértő termékek feltartóztatásához, mielőtt ezek a belső piacra kerülnének. Ezért olyan fontos, hogy ezen rendeletet az idő kihívásaihoz igazítsuk. A bizottság felismerte a cselekvés szükségességét, és tavaly jó javaslattal élt, amely kibővíti a rendelet hatáját, jogbiztonságot növeli az átmenő áruk számára, és az interneten a hamisított termékek, illetve a kistételek esetében különleges eljárást javasol. Azonban jelentős lehetőség van még az érintett szereplők helyzetének javítására. Itt különösen a vámhatóságra, a jogosultakra és a fogyasztókra utalok. A jelentésem nagy célokat követett, egyrésztről a fogyasztóvédelmet kívántam erősíteni, a vámhatóságokat mentesíteni, erősíteni kívántam a jogosultakat és az adatvédelmet úgy szintén. A, az uralkodó véleményt illetően, hogy a szellemi tulajdonjog védelme kiterjesztendő az internet fogyasztókra, ezzel egyetértek, ugyanis ezek nem állnak minőség ellenőrzés alatt, és ezek a termékek gyakran veszélyeztetik a fogyasztók biztonságát és egészségét. Szakbizottságunk meghallgatása során ijesztő képeket festettek a fogyasztók a hamisított termékek révén kialakuló veszélyekről. Ezek egyes esetekben életveszélyesek is lehetnek, Autó, az, a német autóiparban például hamisított fékrendszerek bukkantak fel, a védelmi jogokat, de csak akkor tudjuk hatékonyan megvalósítani, hogyha jogi eljárásokat gyorsan le lehet bizonyítani, bonyolítani. Erre vonatkozóan számos javaslattal éltünk. Alapvető valami jogsértés szempontjából az egységes, egyszerűsített eljárás az áruk megsemmisítése tekintetében. A szakbizottságunk által javasolt eljárás lehetővé teszi az áruk megsemmisítését, a bíróság által jogsértés megállapítása nélkül. Nagyon fontos ez a bejelentő vagy az áru tulajdonosa szempontjából, hogyha az nem ér kifogással. A jogvédelem, illetve a jogállamiság védelme itt teljesül. A kistételek különleges eljárása lehetővé teszi az áruk megsemmisítését, mert nem kell külön a ö, tulajdonossal felvenni a kapcsolatot a vámhatóságnak. Az információcsere feltételei az EU vámhatósága, illetve a harmadik országok belüli illetékes hatóságok között javítandók. A hamisított termékek előállítását a származási országban kell megfékezni. A szellemi tulajdonjogokat erősíteni kell, hiszen a személy tulajdonjogok az innováció révén munkahelyeket és növekedést teremtenek az EU-ban, hogyha továbbra is versenyképesek kívánunk maradni, akkor az innovációt elő kell segítenünk a szellemi tulajdonjogok hatékony védelmével. Ehhez számos javaslatra van szükség, a jogok esetében meg kell könnyítenünk a lefoglalt árukkal kapcsolatos információkhoz való hozzáférést, ezen adatokat arra kell használnunk, hogy a jogsértő azonosságát felfedjük, bizonyos bírósági eljárások lefolytatása céljából. A legnagyobb javulás, a bizonyítási teher megfordulása, az, át, az átmenő forgalomban lévő áruk esetében remélem, hogy ezek elfogadásra kerülnek ezek a javaslatok. Üdvözlöm Semet a biztos urat, és kérem, hogy a bizottság nevében fejtse ki véleményét. You, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, üdvözlöm az Intra, Júri és Imko szakbizottságok pozitív értékelését javaslatunkkal kapcsolatban. Jürgen Kreuzmannnak külön szeretném megköszönni a kemény munkát, mert kifejtette a jelentésében. A szellemi tulajdonvédelmek kötelező feladat a jelenlegi tudásalapú társadalmi gazdasági célok elérésében. A tavaly elfogadó stratégia is hangsúlyozta ezt, és a végrehajtásra kell koncentrálnunk. A itt folyt vita kapcsán három üzenetet szeretnék megfogalmazni. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincsenek olyan jogok, amelyek megvalósulnak betartás nélkül a jogalkotónak, tehát figyelemmel kell lennie mindenre, és a vámhatóságok éppen a megfelelő hatóságok arra, hogy végrehajtsák ezeket a rendelkezéseket. A bizottság nem lát okot arra, hogy a priori kizárjon bármely potenciális jogsértés lehetőségét. Másodszorban ennek ellenkezőjét is látnunk kell. A jog nélkül nem lehet végrehajtani. A szabad mozgás és a ö, megfelelő derogációk, igazolt derogációk meg, meg kell valósuljanak, és ez nem jelenti azt, hogy gyengülnének a hatóságok hatáskörei. A mozgásban levő árukra vonatkozó jogszabályokra is szükség van tehát. Tehát a vámhatóság, ha visszatarthatna az árukat, de csak akkor, hogyha van utalás arra, hogy jogsértés történik. A gyógyszerekkel a kapcsolatos aggályokat jól látom és érzékelem. Valóban problémát jelent ez, és úgy próbáltuk megoldani, hogy konstruktív módon bevontuk a nemzetközi partnereket, az érintetteket, a stakeholdereket, és igyekeztünk átírni a jogszabályokat. Körültekintésre intenék bármely utolsó pillanatban eszközölt változástól, mert annak váratlan negatív következménye lehetnek a jogalkotásban. Ami a javak e- elpusztítását illeti, amennyiben a jogsértés gyanúja merül fel, a bizottság fenntartja azt az álláspontját, hogy jogi eljárás hiányában sosem lehet megsemmisíteni a termékeket, csak annak birtokában. És ez harmadik üzenetemhez vezet tovább, miszerint gyakorlati és észszerű megközelítésre, módszertanra van szükség, a kis tételekben, nagy mennyiségben bejövő áruk esetében olyan eljárásra van szükség, amely gyakorlatban is alkalmazható. A definíció nem eléggé határozott, és új trendeket is figyelembe kell vegyünk. Ezért a küszöbértékeket is jobban meg kell határozni, delegált jogi aktus formájában lehet ezt megtenni. Az észszerű eljárás az is, azt is jelenti, hogy a vámhatóság csak akkor tarthatnak vissza tételeket, árukat, hogyha észszerű gyanú és bizonyíték áll rendelkezésre. És a vámhatóság ennek fényében kell, hogy ilyen észszerű módon kell döntsön. A vámhatóságokat ugyanakkor megfelelő eszközökkel is el kell látni, annak érdekében, hogy jót végre tudják hajtani a megfelelő, megalapozott szellemi tulajdonjogok védelmét, és remélem hogy a nemzetközi szinten továbbra is mi leszünk az arany sztenderdje ezen erőfeszítéseknek. Köszönöm. Éppen biztos úr, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében egy percben Bádiai Kucset asszony fejti ki véleményét. Gracias, señor presidente, señor comisario. Como... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az INTA szakbizottság képviselőjeként először is szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a rendelet, mind a kereskedelem, mind pedig a fogyasztók szempontjából, hiszen a szellemi tulajdonjogokat megerősíti, illetve föllendíti a hamisítás elleni harcot, és ugye ez elmúlt években a hamisítás nagyon megerősödött. Itt a vámhatóságok szerepére összpontosítunk a szellemi tulajdonjogok megvédése során, az elemi jogszabályokat nem változtatjuk meg, tehát ez, ezek az elemi jogszabályok nagyon fontosak maradnak, és arra ösztözöm a bizottságot, hogy a közeljövőben javaslattal éljen és választ adjon a jelenlegi szellemi tulajdonjogi kontextusra. Szeretném megismételni azt a kérelmet, hogy a tranzitban levő generikus gyógyszereket ki kell venni ebből a rendeletből, hiszen hogyha nem így járunk el, akkor megmaradnak a határok mindenféle indoklás nélkül, és így a gyógyszerek nem jutnak el a harmadik országba. Most az Európai Néppárt nevében Gallo asszony fejti ki véleményét. Merci, Monsieur le Président Köszönöm, elnök úr. A 2003-as rendelet felülvizsgálta egybeesik azzal az általános felismerés, hogy milyen károkat okoz a hamisítás emberi szempontból, hogy hallhattuk itt a fogyasztók, a polgárok biztonságáról és egészségéről van szó, és a hamisítás nem csupán a luxustermékeket érinti, hanem a játékszereket és például a gyógyszereket is. Gazdasági és szociális szempontból a számadatok sokat mondóak. 250 milliárd eurót vesztettek el az európai sok évente a hamisítás okán, amely évente 100 ezer munkahely megsemmisüléséhez vezet. Ez egy elfogadhatatlan helyzet a jelenlegi gazdasági válság kontextusában. Köszönetet kell tehát mondanom a jelentéstevőnek, Reutzmann úrnak és az IMKO szakbizottságnak, amely intelligensen dolgozott ezen a témán, hogy aztán kiegyensúlyozott jelentést alakítson ki, amely garantálja a jogosultak hatékony védelmét és arányos és igazságos alkalmazását az eljárásoknak. A hatályt illetően kizártuk a kis tételeket, és a paralel importot. Az eljárási garanciák szintjén különbséget tettünk a gazdasági szereplők között, akik hozzászoktak a vámeljárásokhoz, illetve a végfogyasztók között, akiket védeni kell. Ami a gyógyszereket, a generikus gyógyszereket illeti, pontosításokat eszközöltünk a bizottság szövegén, hogy ez összhangban legyen az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival. A szocialisták és a GUE egy még szigorúbb ellenőrzést kértek módosítóik révén a vámhatóságok beavatkozásait illetően, a néppárt pedig támogatni fogja ezeket a módosítókat, a 109, 110 és 121-esek ezek. A kompromisszum szövege, melyet az elnökség javasolt, és amelyet a delegáció június 11-én elfogadott. Nos, a holnapi szavazás meghatározza a parlament álláspontját, hogy a tanácssal ezek a tárgyások révbe érhessenek. Köszönöm. Most a szocialista képviselőcsoport nevében Anna Héd asszony következik. Tack så mycket ordförande. Och jag välkomnar översynen av förordningen. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a rendelet átdolgozását. Köszönetet mondok Kreutzmann úrnak a jó együttműködésért az elnyék jelentéstevőkkel. Sok áru, sok termék van itt érintve, a fogyasztók jogai is, itt fontosak a játékszerek, a gyógyszerek, hiszen ezek közvetlen egészségkárosodáshoz vezethetnek, sőt akár életveszélyesek is lehetnek, ezért több biztonságra van szükség a belső piacon, az a fogyasztók érdekeit szolgálja ezért a magáncélra szánt termékek is bevezetésre kerültek, valamint a párhuzamos import, ezek kivételek kell, hogy legyenek. Az Imkosszak bizottságban a tranzit árukat is fel akartuk venni, de sajnos a szavazás után még újabb információk érkeztek. Itt a generikus gyógyszerekhez való hozzáférésről van szó, ezt ez a rendelet megnehezítheti. Ezért az Imko és a Júri együtt a kollégákkal megállapodtak abban, hogy néhány módosítót készítenek elő, hogy a generikus gyógyszerekhez való hozzáférés továbbra is fennmaradjon. A fő módosító indítvány arra vonatkozik, hogy ki kell zárni egyes árukat, ha csak nem elég bizonyíték el fenn azt illetően, hogy ezek nem alkalmasak az európai piacra. És itt a generikus gyógyszerek esetében Kreutzmann úr szövege mellett fogunk szavazni. Ez egy egyszerűsítés, egyszerűsítést jelent, egyszerűsített eljárást, de ez más árukra nem vonatkozhat a hamisítás, illetve termékkalózkodás esetére sem, hiszen különben az a kockázat állna fenn, hogy a generikus gyógyszerek esetében nagy nehézségek alakulnak ki a tranzitkereskedelemben. Az IMCO kifejezte ezzel kapcsolatban véleményét, fennáll annak a kockázata, hogy a generikus gyógyszereket elkobozhatják, és ez a határokon nyúló keres, átnyúló kereskedést megnehezíti. Itt fontos a hozzáférés az értékes generikus gyógyszerekhez, ezt a szocialisták nem tudják támogatni, hogy a generikus gyógyszerekhez való hozzáférés megnehezüljön, ez a páciensek érdekeit szolgálja ugyanis. Köszönöm szépen. Most Manders úr következne a liberálisok nevében, de őt nem látjuk a teremben. Akkor most Engström úrnak adom meg a szót a Zöldek és az Európai Szabadszövetség képviselőcsoportjának. Köszönöm, elnök úr. Egyetértünk mindannyian abban, hogy a hamisított termékek nem kívánatosak az Európai Unióban. De arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy van már épp elég jogszabály, vám jogszabály is ez ügyben. Az újdonság ebben a jelentésben, hogy a vámhatóságok szerepét kibővíti. A, ugye most is fellépnek a hamisított termékek ellen, ám ezáltal mindenféle szellemi tulajdonvédelemben felléphetnek. Ez korábban nem volt feladata a vámhivatalnak, és nincs is felszerelve erre. A, a szabadalmi jog rendkívül bonyolult. Sok, sok országban külön bíróság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A vámhatóság nem tudja csak úgy a kisujjából kirázni az erre vonatkozó tudást. És ez különösen a generikus gyógyszerek esetében jelent nagyon súlyos problémát azok a szervezetek, amelyek a gyógyszerekhez való hozzáféréssel foglalkoznak, nagyon aggályosan olvassák ezt a jelentést. Mi szerint, ha ez így át, szerintük, ha ez így átmegy, akkor az a gyógyszerhez való hozzáférést rontja majd. Felvetnék azonban még egy dolgot is, a kis tételekre való koncentrálás a, a, a jogszabálynak úgy azzal járhat, hogy alása az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmat. Ezt semmiképp sem szeretnénk. Egy, például egy ügyfél, aki megrendel egy okostelefont, ha valamiféle szabadalmi vita merül fel, és a vámhatóság elkobozza és megsemmisíti a telefonját, nem igen fogja megérteni, hogy ez hogy működik, és elveszti a hitét az elektronikus kereskedelemben életre. Szerintem ez nem cél, ezért újra kéne dolgoznunk ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Schwab úr következik. A prezident, äh, liebe Kolleginnen und Elnök úr, tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy Kreuzmann úr jelentését nem kell alapvetően eldolgozni. A lényeges pontok ezen jelentésben már része egy stratégiának a szellemi tulajdon jogok védelme érdekében. Ez fontos megközelítést kínál ez a jelentés. Ahogyan Galó asszony is elmondta, egyes helyeken még itt módosításra van szükség. A nemzetközi kereskedelem védelme érdekében itt felmerül egyrészt a fogyasztók védelme, valamint az európai vállalatok védelme is az alapvető jelentőségű. Felvetődött, hogy a WTO abból indul ki, az OECD abból indul ki, hogy évente körülbelül 250 milliárd dolláros kárt okoz a hamisított áruk kereskedelme. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, nem csupán a szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályok erősebb végrehajtásával, ez lehet része a stratégiának, hanem másrésztről azt is el kell érnünk, hogy különösen a fiatalok nagyobb megértést tanúsítsanak azon tény iránt, hogy a szellemi tulajdon nem, az, nem egy égből potyant dolog, hanem a szerzők, a jogosultak éveken át tartó munkája eredményeként jött létre ez. Éppen ezért azt hiszem, Bani úr, hogy nagyon fontos az ideális kommunikáció jelentősége a szellemi tulajdonjog vonatkozásában, vámhatóságok hatáskörének kibővítése nagyon fontos a szellemi tulajdonjogok védelménél, a termékkalózkodás és hamisítás elleni felépést az megkönnyíti majd, a szabadalmak esetében a védjegyek, illetve a termékkalózkodás kérdései, ezek nem szabadalmi viták, éppen ezért azt hiszem, hogy a Kreuzmann jelentésben megfelelő egyensúlyt kell találnunk ezen érdekek között, hogy aztán a tanácssal majd második olvasatban tárgyalhassuk ezeket. Most Gebhardt asszony következik. Dankeschön, Herr Präsident, Herr Kommissar. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Krocman úr, úgy gondolom, itt nagyon fontos kérdéssel kerültünk szembe, meg kell oldanunk, szabályoznunk kell ezt a kérdéskört. Ezért üdvözlöm azt, hogy a bizottság élt ezzel a jogszabályjavaslattal. Arról van itt szó, hogy megvédjük a polgárok biztonságát. Nagyon sok tájékoztás információt kaptunk arról, mennyi gondot okoznak a hamisított termékek. Az egészségre károsak lehetnek, az emberek jólétére lehetnek veszélyesek, meg az árképzés tekintetében is a vállalatok érdekeit is veszélyeztetik. Amikor, ugyanakkor az is fontos, hogy a megfelelő termékek értékesítése ne, később ne zavarják a jogszabályok. Felmerülnek olyan kérdések is, amelyek az Európai Parlamentben is ütközéseket hoztak és vitákat okoztak. Az egyik kérdés, és köszönöm Het asszony kiváló munkáját, aki kidolgozta ez egyik ilyen kérdést, a generikus gyógyszerek tárgykörében a kereskedelem által forgalmazott generikus gyógyszerek ugye alapvető fontosságú. Nem font fogaszható az, hogy nehezítik ezek forgalmazását, mert ez nem feltétlenül a szellemi tulajdon védelmét jelenti, hanem más kérdéseket érint az ilyen irányú törekvés. Ezért kell mérlegelnünk azt, hogy voltak éppen mi is a célja egy-egy ilyen megkötésnek. Ezért gondolom úgy, hogy Hedasszony nagyon pontosan ábrázolta, mi is a probléma, miben léte. A másik nagyon fontos téma, amely fontos számunkra, és helyén valónak tartom, amit Semeta úr mondott, hogy a szabadalom védelme során azért a jogállamoságot is védeni kell. Frakcióm ezért azért szeretnénk a módosítókat fenntartani, és nem tudjuk megszavazni a Kreuzma jelentést, amiben ezek a módosítók nem mennek át, mert ugyan fontos a fogyasztók és a szellemi tulajdonvédelme, ám a jogállamiság védelme is épp ilyen fontos ezzel összefüggésben úgyhogy nem mindegy, hogy mire fogunk szavazni, és a honlapi végszavazás során ezeket a módosítóinkat figyelemmel kísérjük. Majd köszönöm. Köszönöm szépen. Most Bastos asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is gratulálok a jelentéstevőnek, egy rendkívül fontos téma ez Európa számára, hiszen súlyos gazdasági, pénzügyi, szociális válság időszakát éljük. A szellemi tulajdonjogokat meg kell védeni, fel kell venni a harcot a hamisítás ellen, ez nagyon fontos a gazdaság szempontjából. Az ilyen jellegű védelem megerősíti azt, hogy beruházzunk az ilyen jellegű kívánalmakat, illetve a fejleményeket és megvédjük, új szolgáltatások, új áruk keletkeznek, ez pedig növekedéshez vezet, illetve minőségi munkahelyteremtéshez. Sajnos az elmúlt években a szellemi tulajdonjogok megsértésének növekedését láttuk Európában, ezt tapasztaltunk, 250 milliárd euró veszítettünk emiatt, és mintegy 150 ezer munkahely szűnt meg. Az európai gazdaságot tehát nagyon hátrányosan érinti a szellemi tulajdonjogok megsértése, de emellett ez nagyon súlyos veszélyt jelent a fogyasztók biztonsága szempontjából is, hiszen vannak olyan hamisított termékek, gondolok itt az élelmiszerekre, a kozmetikumokra, a gyógyszerekre, tehát olyan termékek ezek, amelyek hát nem szabályozott formában kerülnek gyártásra, és ezért az Európai Uniónak nagyon fontos a szerepe, meg kell védenie a belső piacot a hamisított termékektől. A rendelet módosításával a megvalósítás ellenőrzése megerősödik, és nagyobb lesz a legitimitás, a vámhatóságok nagyobb teret kapnak, a jogbiztonság is megerősödik, és az új szituációkra, az új fejleményekre is oda lehet figyelni, ezáltal a gazdaságot jobban megvédjük, és ugyanígy a fogyasztókat is. A szellemi tulajdonjog létfontosságú prioritás ahhoz, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit meg tudjuk valósítani. Tehát a fenntartható, az intelligens és a befogadó növekedés szempontjából. Ebben Rapti asszony következik. Köszönöm szépen. Ez a téma, amiről ma beszélünk, két dimenzióval rendelkezik. Az egyik a kereskedelmi és gazdasági dimenzió, a másik pedig az etikai erkölcsi dimenzió. Tehát a termékek hamisítása nagyon sok kárt okoz a gazdaságnak, munkahelyek elvesztéséhez vezet, ugyanakkor hátrányos a fogyasztók biztonsága, védelme szempontjából, és ez egy fontos dimenziója ennek a témakörnek, nem szabad tehát ezt elhanyagolni. A vámhatóságok és tisztviselők most döntéseket kell, hogy hozzanak, amelyek tartalmilag döntő jelentőségűek. Éppen ezért nagyon óvatosan kell eljárniuk. Természetesen szükség van ellenőrzésekre, és jogszabályoknak megfelelően kell eljárni, de rugalmasságra is szükség van. Van itt egy jó példa a rugalmasságra. Itt pontosan a generikus gyógyszerek témája merül fel. Néven kell neveznünk ezeket a dolgokat. Éppen ezért szeretném még egyszer kiemelni, hogy a generikus gyógyszerek ürügyével most nagy ö, vállalatok lehetőséget találnak majd arra, megtalálják a kiskapukat, hogy ilyen gyógyszereket behozzanak azzal az ürügyel, hogy Afrikába importálják ezeket. van. Grazie Presidente. Signor Commissario, il nostro obiettivo è quello di... Biztos úr, elnök úr, az a célunk, hogy biztosítsuk a fogyasztókat, tehát el kell kerülnünk, hogy hibákat kövessünk el túlzott szigor vagy feltételezett szigor okán. Jó magam úgy vélem, hogy a vámhatóságokra bízni a felügyelet az ellenőrzés jogát. Ez egy hiba, a vámhatóságok nem rendelkeznek el szükséges szakértelemmel, hatáskörrel. Ha ilyen feladatokat bízunk rájuk, akkor a piac torzulásait alakítjuk ki a fogyasztók kárára. Ugyanez érvényes az általános a generikus gyógyszerekre is. Ezek nem hamisított gyógyszerek, hanem olyan gyógyszerek, amelyeket, amelyek csupán a termékek adott molekuláit alkalmazzák, és éppen ezért kevesebbe kerülnek, mint más gyógyszerek. Hogyha nem teszünk világos különbséget egy specifikus és egy generikus gyógyszer között, akkor akadályokat hozhatunk létre a generikus gyógyszerek előtt, amelyek a fogyaszt, ami a fogyasztók károsításához vezet. Éppen ezért azt hiszem észszerű és támogatható az az álláspont, amelyet frakcióként elfoglaltunk, amikor kértük az idevágó jogszabály módosítását. Köszönöm szépen! Most Irigoyen Perez asszony következik egy percben. Gracias, presidente. Quiero abundar en el mismo. Köszönöm, elnök úr. Ugyanazon gondolatok mentén haladnék, mint konferáti kollégám. Való igaz, hogy a fogyasztóvédelem attól függ, képesek vagyok-e a szellemi tulajdonokat megfelelően megvédeni, különösen a, a márka termékek és a szellemi tulajdon tekintetében sok esetben él emberek életét veszélyezteti a csalás. Ezért kell biztosítanunk azt, hogy az EU és a tagállamok bírjanak azon forrásokkal és eszközökkel, melyekkel megakadályozhatják a belépését és kereskedelmét ezeknek a termékeknek. A nemzetközi együttműködés létfontosságú abban, hogy biztosítsuk ezen termékek illegális termékek kizárását. Persze egyensúlyt kell találnunk a szellemi tulajdonjog védelme között, illetve a megfelelő szabályozási szint között. Nem szabad tehát engednünk annak a csábításnak, hogy olyan jogszabályokat hozzunk létre, amely nem bizonyítékok alapján és nem jól tesztelt gyakorlat alapján áll. Mert ezáltal megakadályoznánk a legális generikus gyógyszerek mozgatását, kereskedelmét. Ez eu nagyon fontos számunkra. Köszönöm szépen. Most Kelly úr következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy szóljak erről nagyon fontos kérdésről. A jelentés illetve a biztos úrnak köszönettel tartozom a javaslatokért, munkákért. Évente fifty millió euróról van szó, és valóban nagyon fontos, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget, hiszen azt láttuk, hogy nagyon sok munkahelyet elveszítettünk, illetve veszélyben van a fogyasztó egészsége védelme, tehát nagyon fontos problémáról van szó, üdvözlöm a kezdeményezést, hogy megpróbáljuk megoldani a helyzetet, különösen a szellemi tulajdonjogok vonatkozásában, hiszen hogyha figyelembe vesszük a gazdasági válságot, akkor nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ilyen jellegű, ilyen mennyiségű pénzeket veszítsünk évente, ezzel tartozunk az állampolgároknak, illetve a gazdaságnak is. Örülöm, örülök annak is, hogy a, a vámhatóságok eljárását egyszerűsítik, és reméljük, hogy így a problémákat meg tudjuk oldani. Köszönöm. Ben, most Prendergast asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, képviselőtársak. A hamisított termékek elleni fellépés rendkívül fontos, ugyanakkor a generikus gyógyszerek fenntartása nagyon fontos, viszont a hamisított gyógyszerek folyamatosan veszélyeztetik az emberek egészségét és életét. Az európai vállalatok is nagyon komoly veszteségeket szenvednek el. Ezért a szellemi tulajdonvédelme a határokon való fellépéssel erősíthető, ezen jogok betartása ugyanakkor nem öncél hanem a fogyasztók védelmek legyen a cél, valamint a vállalatok védelme, az innováció erősítése. A szellemi tulajdonjog, tehát egy szélesebb gazdasági és politikai kontextusban értelmezendő. Ez, így kell értékelnünk ezt a javaslatot is, és a kis tételek, egységesen csomagolt kis tételek sajátságos uh, kihívását is érzékelnünk kell. A vámügyi eljárás ugyanakkor nagyon bonyolultá válhat. Nem szabad alásnunk a javak szabad mozgását, a generikus gyógyszereket is beleértve ezek körébe. Most Mölcer úr következik. President, Elnök úr, amit egyesek látnak, mások fogják ennek, ennek a gyümölcsét learatni. Azt hiszem, hogy ez a termékekre is érvényes, hogyha egyesek eredményes termékeket lemásolnak ezzel nagyon sok profitra tehetnek szert. Itt nem csupán a költséges innovációról és kutatásról is van szó, hanem az anyagokkal való spórolásról. Itt nem csupán a termékek, hanem az egész katalógus vagy az internet honlap másolására kerül sor. Kínai termék hamisítások esetében az európai gyártók eredeti termékeinek másolásra kerül sor. Nagyon fontos a termékkalózkodás esetében az egyszerű ö, folyamatok révén ö, uralni ezeket a folyamatokat, anélkül, hogy a fogyasztókat kriminalizálnánk. Itt a ö, hamisítások 85%-a Kín, 85 Kínából származik. Most Baszeszkó asszony következik drepturile de proprietate intelectuală. A, az innováció motorjai a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogok, és ezek megsértése voltak éppen rablás. Így is kell büntetni a szellemi tulajdonokok védelme és vég, ezekre vonatkozó szabályok végrehajtása az új gondolatok, az innovációk védelmét jelenti, és ez még fontosabb cél, mint a, általában a ö, hamisított termékek elleni fellépés. A vámhatóságok is az illegális tevékenységek ellen kell fellépjenek, és meg kell erősíteni ezeket olyan értelemben, hogy képesek legyenek a szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályok betartatására is. Az új szabályok ugyanakkor figyelembe kell vegyék a gazdaság legújabb fejleményeit is, és azokat a gyakorlati fejleményeket, amelyeket a végrehajtás magával hoz majd. És most kérem Semete elnök úr, hogy biztos urat, hogy foglalja össze a vitáról kialakított véleményét. Mr. President, uh, Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, először is köszönettel tartozom ezért a rendkívül érdekes vitáért. Egyértelmű, hogy a fogyasztók egészsége, biztonsága, valamint az európai vállalkozások versenyképessége közös prioritás számunkra. A bizottsági javaslat célja, hogy megfelelő egyensúlyt hozzon létre a szellemi jogok megerősítése, illetve a jogos kereskedelem megerősítése között. Nagyon jól látszik a mai vitából, hogy ezeket a célkitűzéseket a tisztelt ház tagjai is osztják. Ezen kívül oda kell figyelni arra is, hogy szélesebb politikai struktúrába foglaljuk ezeket a kérdéseket a nemzetközi együttműködés keretében. A tranzitban levő generikus gyógyszerek kérdése például egy fogós kérdés volt azt hiszem azonban, hogy alaposan fontolóra vettük, és olyan lépéseket fogunk foganatosítani, amelyek megnyugtatóak. Nagyon sokan felvetették önök közül ez, ezt a kérdést, és el kell, hogy mondjam, hogy az indiai események kapcsán, vagy egy indiai miniszter hangsúlyozta a generikus gyógyszerek fontosságát, és elmondta, hogy ez a kérdés nem okoz továbbra problémát az Európai Unióval való kapcsolatokban, tehát azt hiszem, hogy megfelelő a, az együttműködés, és nagyon óvatos volt a szöveg megfogalmazása is. Figyelembe vettük a szélesebb körű politikai irányvonalra vonatkozó megjegyzéseiket, gondolok itt a vámhatóságokra, a tisztviselőkre, illetve a fogyasztók védelmére. Nagyon fontos ez ebben a rendeletben, de emellett az önök véleménye rendkívül időszerű, hiszen a jelenlegi több éves szellemi tulajdonjogi cselekvési terv felülvizsgálatának pillanatában kapjuk ezeket a megjegyzéseket, ami az elemi jogszabályok megváltoztatását illeti, ez is folyamatban van, és elmondhatom önöknek, hogy a védjegy átdolgozását az őszre terveztük, tehát a bizottság új javaslatokkal fog majd élni ebben a témában. Ami a hatáskört illeti, illetve a szabadalmak kérdését, természetesen egyetértünk abban, hogy a szabadalom egy nagyon bonyolult témakör, és nagyon óvatosan kell megközelíteni ezt a témát, ezért kétféle eljárást javasoltunk, és a szabadalmak esetében egy jogi eljárást javaslunk, amely leszögezi a jogsértést tehát eltérően a hamisított termékektől. Azt gondolom, hogy a vámhatóság ennek a megfelelő helye, tehát ők foglalkozhatnak ezekkel a kérdésekkel a legjobban. A szabadalmak védelme legalább annyira fontos, mint más szellemi tulajdonjogok védelme. Nem tudunk minden kérdésre választ adni a mai napon, de nagyon remélem, hogy kiegyensúlyozott megoldást találunk majd mielőbb, és remélhetőleg az év vége előtt elfogadásra kerül ez a javaslat, és megünnepelhetjük az egységes piac 20. évfordulóját. Mindenkit megnyugtathatok arról, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz ennek érdekében. Köszönöm, biztos úr! És most előadónké Kreisman Jürgen úré a szó herr präsident! ich bin doch ein bisschen betroffen. elnök úr erősen érintett ez a vita és asszony világos hogy a vámhatóság, nem foglalkozhat szabadalmi kérdésekkel és a szabad, szociáldemokrata kollégák aggodalmait nem értem, ezek megalapozatlanok, hiszen ami a generikus gyógyszereket illeti a szövegben kifejezetten szerepel hogy a VEM hatóságok szabad kezet nem kaphatnak a generikus gyógyszerekkel és gyógyszerekkel kapcsolatosan, ez halafelvünket tovább erősíti. Aztán a vit, egyik vitáspont a jogállamiság megőrzése volt, ez egy mértékadó kritérium, tehát a hogyha jogsértésre van, kerül sor, akkor az illető személy fellépesen vámhatóság döntésével szemben. Nagyon sok módosítót átvett a tanács a kompromisszumos szövegbe, biztos úr utalta a Delegated Act témájára, itt a két kilogramm, illetve két tételszámos határt javasoltuk, a tanács öt darabról és három kilogramról beszélt, most jó eredményhez jutunk remélhetőleg, Holnap remélhetőleg a jelentés nagy támogatásra talál, és így azonnal tárgyalásba bocsátkozhatunk a tanácssal, és amit a biztos úr is említett, az év végéig megszülethet, illetve hatályba léphet ez a rendelet, amely mindenkinek segít majd a fogyasztóknak, az adatvédelem szempontjából, a vállalatoknak, ez számos alkalommal hangsúlyt kapott a vita során, ugyanakkor a vámhatóságoknak is. A vámhatóságok bürokratikus terheit kívántuk csökkenteni, segíteni akartunk nekik, hogy tisztázni tudják ezeket az ügyeket, remélhetőleg sikerült, ezt köszönöm szépen. Köszönöm az előadó munkáját, és a vitát avval a jó érzéssel zárom, hogy kiderült belőle, hogy erkölcsi torzulások gazdasági károkat eredményezhetnek, és úgy vettem észre, hogy a képviselők megfogadják az ókori bölcsességet, és minden túlzás, ártalmas